Il lo, y lo, Buongiorno a tutti. Üdvözlök mindenkit. Allora, buongiorno a tutti. Üdvözlök mindenkit, és kezdjük meg a délutáni munkát. A Horizon 2020-as teljes csomaggal fogunk foglalkozni. Szervezési szempontból úgy terveztük, hogy megadjuk a szót az összes előadónak. Fejenként 5 percet fognak kapni, a különböző jelentések előadói fogják tehát először megkapni a szót, akik az egyes szektorokkal foglalkoztak. Már is átadom a szót az első előadónak, Riera Madurelnek. Bueno, pues, uh, muchas gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Kicsit uh, nehéz röviden összefoglalni a megállapodást több hónapos munka eredménye ez, és csak néhány percem van, hogy ezt bemutassam, de azért megpróbálom. Ahogy a kollégák is emlékezni fognak erre, a Horizon 2020-assal kapcsolatos legutolsó egyeztetést még az ír elnökség alatt tettük meg. Nagyon fontos három oldalú megállapodás született, politikai megállapodás tanácsa bizottsággal. Ez fontos költségvetési szempontból is. Ahogy jól tudják, százalékos felosztásra van szükség, de amíg az általános fő összeget nem ismerjük, addig ezt nem tudjuk megtenni. A parlament szempontjából azt mondhatom, hogy a megállapodás nagyon jó, meg vagyunk elégedve ezzel, meg vagyunk győződve arról, hogy jó ez a megállapodás, hiszen garantálja az új Horizon 2020-as keretprogram feltételeit. Továbbá a program számára lehetőséget biztosít azért is, hogy a tudományos és innovációs rendszerünket javítani tudjuk. El kell, hogy mondjam, hogy a parlament munkája, parlament munkájához a bizottság kezdeti dokumentuma, kezdeti javaslatai nagy részben hozzájárultak. Néhány fontos aspektus szeretnék kiemelni a megállapodás szempontjából. Először is az új keretprogram két lehetőséget fog biztosítani a részvétel kibővítése számára, illetve konkrét kezdeményezések lesznek, amelyekkel a kiválóságokat tudjuk támogatni és széles körben terjeszteni. Az első pillérbe tartozik ez, illetve a parlament azt kérte, hogy az első pillérhez tartozzon, de nem így lesz, hanem saját költségvetése lesz, és politikai prioritást is fog kapni. A Tudomány a Társadalomért programmal együtt a bizottság által javasolt három pillérhez fog tartozni mindez. Ezzel a programmal nagyon érdekes, fontos kezdeményezések és intézkedések is fognak történni. A szociális hátteret is fogjuk erősíteni, erősítjük a párbeszédet a társadalom és a tudomány között, támogatjuk azt, hogy felelősebb legyen a tudomány, és az általános cél a tudomány és az és tevékenység erősítése Európában. Nagyon sokszor elhangzott, hogy ez a tevékenység eléggé gyenge itt az európai kontinensen, viszont számunkra fontos, hogy megerősödjön. Egy másik aspektus, amit fontosnak tartok hangsúlyozni, a Mary Curie Actions, a megállapodás ezt is megerősíti, hiszen nagyobb támogatást kap relatív értelemben a költségvetésből a bizottság eredeti javaslatához képest. A Mercury program hozzájárul a emberi tőke minőségének emeléséhez, a, így a, ezen keresztül a tudomány és innováció támogatásához. Ugyanez igaz a kutatás innováció területén is környezetbarát technológiák tekintetében. A megállapodás ezt a területet is megerősíti. Meghatároztunk célokat a klímaváltozás elleni harcban is, és ez a megállapodás is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a célok teljesülhessenek. Még egyszer mondanám, hogy a megállapodás mindenki számára megelégedésre szolgált szélesebb körben tudnak majd a KKV-k is részt veszni a keretprogramban. Nem csak azért, mert a költségvetés, a teljes költségvetés 20%-át használhatják majd föl a KKV-k, hanem azért is, mert új eszközök fognak rendelkezésre állni a számukra. Ezt a parlament kérte, ezt a feltételt. A kkv támogatása kezdetektől fogva a parlament részéről prioritást élvezett ezt most a Fast Track új eszköz is megerősíti. Nagyon fontos a bottom-up mechanizmus, ez megnyitja a lehetőséget azelőtt, hogy sürgős kérdések, amelyek felmerülhetnek egy program végrehajtása során, ezeket a sürgős kérdéseket gyorsan meg lehessen oldani és a szükséges eredmények észszerű határidőn belül megszülethessenek. Ez a mechanizmus elsősorban majd a pilotafázisban lesz érvényes, de ha szükséges, akkor későbbi fázisban is alkalmazható. És fontos lesz a mechanizmus működésének az értékelése is. A megállapodásnak köszönhetően a közleményekhez való nyílt és teljes hozzáférést is biztosítani fogjuk, tehát minden finanszírozási kérdésről szóló közlemény, ami a Horizont 2020-ra vonatkozik, publikus lesz. A program keretei között pénzügyileg támogatott, finanszírozott tevékenységekre vonatkozó minden információ hozzáférhető lesz. Az Európai Bizottság már dolgozik egy ilyen értelmű cikken. A parlament érte el, hogy két irányban fejlődhessen tovább ez a dolog. Először is kiegyensúlyozott részvétel a nők és a férfiak között a programokban, ez volt az egyik célunk. A másik, hogy a nemek kérdését az összes innovációs kutatási témába, a programba bevesszük, hogyha sikerül jobb egyensúlyt kialakítani a nagy projektek végrehajtása és a közepes és kisebb méretű projektek végrehajtása során, és el tudjuk kerülni azt, hogy szinte a teljes költségvetést kiürítsék a nagy projektek, akkor itt is hatékonyak lehetünk. Fontosak, fontos, a, hogy a közfinanszírozás keretében megvalósuló programokhoz kapcsolódjanak kiegyensúlyozott módon a privát magánfinanszírozási lehetőségek is az összes társadalmi kihívást is sikerült bevennünk ebbe a megállapodásba, de hát most nincs időm arra, hogy az összes aspektust felsoroljam. Fontosnak tartom, hogy még elmondjam, hogy a parlament számára nagyon jó a megállapodás, amit a tanácssal sikerült kötni, és időben is megszületett, mert még van elég időnk a Horizon 2020 végrehajtására 2014-től kezdődően a terveknek megfelelően. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni, Néhány bizottsági nyilatkozat még nem készült el. Szeretnék köszönetet mondani néhány személynek, nincs erre sok időm, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy a megállapodáshoz hozzájáruló munkatársaknak mindenképpen szeretnék köszönetet mondani, hiszen ez teszi lehetővé, hogy a 2020-as Horizon 2020-as program megvalósulhasson, és elnézésre a neveket nem tudtam felsorolni itt a köszönet nyilvánításnál. 60 percünk van összesen, 5 előadónk van, és 7 és fél perc már elmúlt. Krisztián kolléga, önnél szó. Zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, dass ich zwar das Zeitlimit ähm, verstehe, ich weiß auch die schwierige Aufgabe der Köszönöm szépen, jó magam is megértem hogy az idő sürget. És tudom, hogy az elnök asszony nehéz munkát folytat, 70 milliárd euróról lévén szó, azért vitáznunk kell mindenről. Én köszönetnyilvánítással szeretném kezdeni az árnyékelőadóknak és együttműködő munkatársaknak szeretnék szívből köszönetet mondani. Én a hetedik keret programmal kapcsolatban már sokat dolgoztam, de most azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés óta nem csak ellenőrei vagyunk, őrei, hanem valóban döntéshozó szerepet is betöltünk a 2020-as távlatokban a Horizont 2020-ról. Terezához szeretnék csatlakozni és kiegészíteni, amit elmondott. A költségvetés az alfája és omegája mindennek. Örülünk, hogy relatív értelemben a költségvetés növekedett, de ha a 2013-as adatokkal mérjük mindezt össze, hasonlítjuk össze, akkor bizony a költségvetési keret csökkent 2020-ig, körülbelül 10%-ra tehető ez a csökkenés, és ezt nem találom igazságosnak, és ez nem felel meg azon céloknak, amelyeket az EU követ. Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az EU GDP-nek 3%-át a kutatásra fordítjuk, bizony igen távol állunk még ettől. A mi generációnk és a következő nemzedék is majd zsebébe kell, hogy nyúljon, és megfizeti majd az árát ennek. Nem szeretnék én most itt ünneprontó lenni, de világosan kell, hogy fogalmazzak. Elvben a 2020-as célok, amelyeket az innovációra és a kutatásra meghatároztunk, nem lesznek elérve, a költségeket sokáig megkérdőjeleztük, érvek és ellenérvek hangzottak el a bizottság okfejtésében az egyszerűsítés szerepelt, mint érv az elfogadható, de a költségvetés vonatkozásában ez a modell bizonyára majd a program további költségvetési vetületeinek fokozásához fog vezetni, a költségvetés keret tehát módosulhat, ami a költségkezelési modellt illeti. Együtt komoly sikereket értünk el, és ez néha élénk vita után ö, történt a jogalkotás terén. Keményen csatáztunk, de együtt csatáztunk, és agyprogram ettől jobbá vált. Amit már az imént elmondtak, azt nem ismételném. Összességében fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a jövőbeli perspektíva, a bottom-up megközelítés az, amely magától értetődővé válik egyre inkább a jövőben a leggyorsabb, rugalmasabb és cselekvésközpontú, valamint piacorientált ez a megközelítés. Önök is tudják, hogy előre léptünk. A Marie Curie programra utalt már az előttem szóló kolléganő is, és a kis és középvállalatok eszköze is lehetővé teszi, hogy már ne művi statisztikai kvótákra appellálhassunk, hanem valódi számadatokkal rendelkezzünk, és így ne érezzük magunkat annyira frusztráltan, mint a múltban ez így volt. A régi időkben sokszor azt hallottuk, hogy az európai programok túlzottan komplexek, és így a kis- és középvállalatok hozzáférésének nem adunk teret, de most már egyre egyszerűbbé válik a KKV-k élete is. Összességében elmondhatom tehát, hogy a fokozott részvétele Widening Up tematikájában előrelépések történtek. Támogatnunk kell a gyengébb régiókat is, hogy ezzel a növekedéshez, kutatáshoz, fejlesztéshez ők is hozzájárulhassanak. Régió alapú öm, ö, megközelítést kell alkalmaznunk, nehogy hátrányos megkülönböztetésben részesüljenek ezen régiók már csak nem kvótákra építünk, ahogy említettem már az imént, és hanem a tartalom, a keret, a részvétel szempontjából, ami igazán fontos. Utolsó pontként pedig, ha megengedik, akkor utalnék arra az agályos kérdésre, amely a jövőt illeti. A kutatás innováció segítésének programjából átlépünk-e valahol egy másik program felé, egy piac segítő, piacorientált program felé. Finanszírozási problémákba ütközünk gyakran, ezért folyamatosan a program fejlesztéseken a vállalatok, a piacok, az innováció központúság volt az, amely szemünk előtt lebegett, és tudtuk, hogy az alapja mindennek a kutatás. Ennek vonatkozásában úgy érzem, hogy az ambiciózus célunkat a kutatás teréne programnak hála elértük. Erre büszke is vagyok. Minden olyan kollégámmal együtt, akik a parlamentben hozzájárultak ehhez a munkához. Úgy érzem, hogy sikerült Európában a helyzeten, ha kicsit is de változtatnunk. Köszönöm. Grazie, Krisztián. Köszönöm. Maria eh, Calvajáért a szó. Köszönöm, elnök asszony. On the implementation on the... Igen, itt a Horizon 2020 kutatási indulása keret program végrehajtását szolgáló egyedi programról van szó, ez nagyjából kiegészíti azt, amit Teresa Riel Madurel mondott. Nem szeretném tehát azt elismételni, csak kiegészíteni szeretném. Először is köszönöm a kollégámnak, az előadóknak a jó munkát, és a titkárságnak, a kollégáknak, a jó hangulatot is, amit sikerült elérni a munkavégzés közben. Mint ö, tudják, a Horizont 2020-nak két ö, pillére van. Az elsőben ö, kiválóság a tudományban, ö, a Mári Curie programra helyeztük a ö, hangsúlyt, ö, és az a cél, hogy integráljuk a kutatást, hogy ö, ö, ö, térjenek vissza a ö, kutatók a kevéssé innovatív ö, tájakra. Ez ö, azt hiszem, hogy új ö, rész a Marie Curie programban. Ami a második pillért illeti, a KKV-k és a KKV-k eszközeiről van szó, ahogy mondta már két kollégám. A költségvetés nőtt a KKV eszközöket illetőleg. Ez a javaslattal párhuzamosan van egy bizottsági javaslat, innovációs voucherre ezt nagyon könnyű lesz megvalósítani, nagyon egyszerű lesz a használata fontos lesz a fiatal kutatóknak, fiatal innovátoroknak. Ami a harmadik pillért illeti, itt volt a legtöbb változás a programban. Új, két új tevékenység jött be, az egyik a tengerekkel, óceánokkal kapcsolatos kérdések, szállítás, erőforrások. Másrészt pedig, mivel sok módosító volt a kollégáktól, kulturális örökség és identitás a kultúrában, a művészetben, az identitás megjelenése. Itt a történelmi városok tevékenységéről is szó van. A hatos mondat kettővé vágtunk a szociális, a társadalomtudományokat, ami az egészségügyi kutatásokat illeti bevettük a szegénységgel összefüggő betegségeket, például bevettük a ritka betegségeket is. Ami az energiát illeti, itt is nagy a költségvetés, ambiciózusabb most teljes energiacsomagunk van, ami lefedi a teljes panoptikumot az előállítástól a végfelhasználóig. az okos energiát részesítjük előnyben Európában. 15%-kal nőtt a költségvetés. A cff et is bevettük. Ami a horizontális kérdéseket illeti, két kollégám eh, már eh, szólt erről. Új eh, tevékenységek kerültek be a bizottsági javaslathoz képest, például a társintézményi kapcsolatok kialakítása nagy hangsúlyt helyeztünk a szinergiára, a Horizont 2020 és a strukturális alapok kapcsolatára. Társ finanszírozás lesz ezentúl lehető. A kiválósági központok felhasználása is lehetővé válik a regionális alapok segítségével. Végezetül a Horizont 2020 nem csak finanszírozási mechanizmus, hanem azt szolgálja, hogy újra struktúráljuk a kutatást Európában. Az egészségügyjel eh, kezdtük, és eh, kértük a bizottságot, hogy eh, paneleket szervezzen hogy szinergia legyen a programok között. Ez kapcsolódjék a tagállamokban folyó egészségügyi kutatásokhoz. Ezek a főbb vonások a programokban. Köszönöm szépen a kollégáknak. Grazie. Köszönöm Maria Carvájónak, és most Mariza Matias a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdtem, hogy szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának az együttműködését, minden kollégának, aki részt vett ebben a folyamatban. Nagyon érdekes volt a megbeszélés, a vita és úgy gondolom, hogy jó az a megállapodás, ami megszületett. Az EIT, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet stratégiai innovációs tervére vonatkozó megállapodást nagyon jónak tartom. Filip Lambert sajnos most nem tud itt lenni, ezért szeretném az ő szempontjából is elmondani, hogy miért is ennyire pozitív ez a megállapodás. Ahogy mondtam, jó ez a megállapodás, ezt szeretném hangsúlyozni. Egyébként nem is beszélnénk róla, hogyha nem lennénk meggyőzve erről, meggyőződve erről, mert akkor még mindig folynának a tárgyalások. Négy témát szeretnék kiemelni a megállapodással kapcsolatban. Az egyik a költségvetés. Igen, hát elmondhatjuk, hogy nem maradt meg teljességében az a költségvetés, amit mi erre a témára elhatárolni kívántuk. Ennek ellenére nagyon fontosnak tartjuk ugye az innovációt, és sikerült viszonylag jó szinten biztosítani a forrást. Sikerült, sikerült kivennünk a korlátozást, és így a teljes pénzügyi keret időszakában folyamatos lehet a pénz felhasználás. Következő probléma volt a koncentráció, a tudás közössége és maga az EIT is túlfinanszírozott volt, túlságos volt a finanszírozásuk, ezt már mindezt felismertük, de a kontextus olyan volt, hogy a tagállamok nagy része nem tudott részt venni ebben a folyamatban, pedig nagyon jól tudjuk, hogy a folyamat fontos sőt az egyik olyan eszköz, amit széles körben mindenki elismer, és fontosnak tart az innováció ösztönzéséhez Európában. De koncentrációs problémák merültek föl. Nem mondom, hogy sikerült teljesen megoldanunk ezt a problémát, de sikerült a parlamenti javaslatot elfogadtatni, vagyis a regionális innovációs rendszert, ami az eszköz ennek a problémának a megoldásához a alapok, a források mobilitását ez lehetővé teszi, így a résztvevők számára lehetővé teszi, hogy akár a korábban kizárt régiókban is folytassák a tevékenységüket, olyan régiók esetén is, ahol például nincs tudás és innovációs központ. Van egy másik fontos aspektus is, a képzésre vonatkozik ez ha a résztvevők úgy kívánják, akkor teljes jogú tagjává válhatnak a tudásközösségnek, saját vállalásuknak megfelelően az egyes tevékenységek keretei között. A regionális innovációs rendszerrel úgy gondolom, hogy sikerült választ találnunk egy erősebb, megfelelőbb, korrektebb választ arra, ami a legfontosabb cél, ami a Horizon 2020-as és a teljes EIT teljes legfontosabb célja. Az innováció és kutatás területén el kell, kell, el kell kerülni, hogy az egyenlőtlenségek fönnmaradjanak. Jelenleg ezek még jelentősek. Az innovációs és tudás alapú közösségek megoldása többféle hozzáférési lehetőséget biztosít, Például az Európai Bizottság hat tudásközösséget és innovációs közösséget javasolt, ezeket két részre osztotta. A parlamentnek más volt a javaslata, és sikerült egy valós kompromisszumot elérnünk. Nem kettő, hanem három rész alakult ki, és nem három közösség van az egyes részekben, hanem az első fázisban kettő, ez megfelel a bizottság prioritást élvező javaslatának, de megfelel az Európai Parlamenti Javaslatnak is. A második fázisban, a második részben lesz majd kettő, és megint három a végső szakaszban. Ezzel a megoldással a biztos társaságok, társadalmak témája kizárásra került. Ez nem élvezett prioritást az Európai Parlament részéről tehát mi csak ötöt fogadtunk a bizottsági javaslatból. A... ugyanakkor a második fázisba bevettünk egy Food for Future témát, projektet, és még szeretnék szólni az Európai Innovációs és Technológiai Intézet témájáról. Az EIT inkább ügynökségként működött, de az új megállapodással sikerült kibővítenünk a hatáskörét, sikerült a bevonását intenzifikálni, nem csak azért, mert többféle tevékenységgel fog foglalkozni, hanem azért is, mert így megerősödik az EIT fő jellemzője. Azt is sikerült elérnünk, hogy értékelés történjen, ezzel demokratikusabbá válik az intézmény. Ugyanakkor az autonómiát nem vettük el az intézménytől, ezt szeretném hangsúlyozni. Sikerült olyan megoldást találnunk, hogy a parlamenti pozíciót meg tudtuk védeni, természetesen a kompromisszumhoz a mozgásteret kellett egy kicsit bővíteni, de ez mindig így történik ezekben a helyzetekben. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, minden frakciónak az fáradhatatlan együttműködésért. Nagy energiával, nagy intenzitással vettek részt a kollégák, a stratégiai kérdések és az EIT-vel kapcsolatos témák megtárgyalásában. Köszönöm. Köszönöm. Az előadókat meghallgattuk, és most hallgassuk meg a kollégák hozzászólását. Remélem, hogy a csak szavazni bejövő kollégák nem fognak minket kritizálni. Három percre adnám meg a szót a képviselőknek. Kárasz képviselője a szó. A will of course protect for as Mr. Eller said, it's a quite important topic to be sub. Igen, ahogy Éler úr is elmondta, tényleg nagyon fontos témáról van szó, ugyanakkor két-három dolgot engedjenek meg. Egyet értek Kárváló és Éler úrral nagyon kiábrándító a helyzet, hiszen majdnem a felét elvesztettük a költségvetésnek. Ez azt jelenti, hogy az EU nem hisz igazán abban a Lisszaboni stratégiában, amelyben szeretnénk, hogy higgyen. A alapú gazdaságban a legversenyképesebb gazdaságában a világnak. Ellentétben ezzel úgy vélem, hogy Európa igenis elveszti a verseny, a versengés terén azt a csatát, amely mind világszinten, mind pedig Európa különböző régiójában a Lisszaboni stratégia céljainak megvalósítását szolgálhatná. Keserűen kiábrándító ez a megállapítás számomra. Ami az EIT-t illeti, nagyon büszke vagyok arra, hogy részt vehettem ezen intézetről folytatott eszmecserében, vitában és munkában, úgy gondolom az EIT igenis az a hiányzó láncem, amelynek hála az európai kutatási potenciált valóban átalakíthatjuk innovatívvá, munkahelyteremtő, kis- és középvállalatokat támogató erős bázissá. Ez az egyedi eszköz, amely a Horizont 2020-as instrumentumon túl az oktatási ö, aspektusokat is megvalósíthatja. Az EIT ö, tízezer master és tízezer PhD hallgatót ö, ö, teremthet hallgatónak teremthet lehetőséget a diplomája eh, megvalósításához. Startupok, eh, munkahelyteremtések és növekedés születhet ebből a kezdeményezésből, igen fontos tehát ez. Nagyon örülök annak, hogy a regionális innovációs eh, rendszert is elfogadtuk, lesznek szinergiáink a struktúrális um, alapokon keresztül, hogy a partnerségeket az EU-ban megfelelően lehessen bevezetni. Um, Mr. Rolőnak is köszönöm az együttműködést, és remélem az EIT még erősebb lesz, és az innováció paradigmáját meg tudjuk oldani a kevésbé fejlettebb régiók felfejlesztésén keresztül. Ah, Vicky a szó. Thank you. I've been delighted to work um, with a number of colleagues. Köszönöm, én is nagyon örülök több kollégámmal együtt. Én is árnyék előadók egyike lehettem, és minden gondolatot örömmel meghallgattam ma. Teljesen egyetértek arra abban, hogy hosszú időt szentelünk ezen munka eh, eredményeinek. Számos eh, komoly befektetésről, komoly összegekről beszélünk, nemzetközi együttműködésben együtt dolgozhatunk, és ezzel változtatjuk a jövőjét nem csak a mi, hanem a következő generációknak is. A legegyszerűbb az az egyszerűsítés továbbvitele, hogy kiegyensúlyozottabb helyzet álljon föl egyrészt, valóban szükség van az állami pénzek jobb monitorozására, de másrészt biztosítanunk kell, hogy a kutatóink egyre több munkához juthatnak, és nem a bürokrácia hálójába esnek. Egyszerűsítési megközelítés fontos a szövegben, biztosítanak akarom azt is, hogy a kiválóság elvét mindenképpen betartjuk, a pénzt mindig a legjobb helyre kell költeni. Tudom, hogy nehéz meghatározni a kiválóságot, de tényleg a legjobbakat kell finanszírozni. Azt is biztosítanunk kell, hogy a különböző területeken a kutatásfejlesztés, ahol már elfeledték azt, újra életet lehelhetünk abba, és valóban ez a terület is kivirágozhat biztonságot kell biztosítanunk valóban a tudományos szakemberek számára, és amennyire lehet teljesítenünk kell, minél hamarabb egy kérdésem lenne a bizottsághoz. A GTI és PPP esetében a politikai folyamat az olyan folyamat, amelyben hogyan tudják biztosítani, hogy az egyes területekről megvan a szavazás, világosság, folyamatosság, és, ha jól értettem, akkor egy demokratikus folyamaton is át kell, hogy vigyük ezt a dossziét, hiszen ez fontos kérdés, számos komoly összegek forognak itt kockán, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem a bizottsághoz. Köszönöm, Vidal Quadra, szó. Nos, úgy gondolom, hogy nincsen semmi kételje elsősorban az előadóknak gratulálni kell. Herokulesi feladat várt rájuk. A múltban nagyon nehéz volt kezelni ezt a kérdést, pénzügyi nehézségekkel találkozunk számos tagországban. Eme impulzus fenntartása, a keretprogram fenntartása nehéz feladat Szerintem a megállapodások nagy része a lényegre vonatkozik. Olyan pontokról van szó, amelyekre már gyakran visszatértünk. Előre léptünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet lehetővé tenni, hogy a tudás termékek előállításához vezessen, hogyan lehet az innovációt elősegíteni, és a gondolatokat javítás, javulássá tenni. Hogyan lehet a KKV-kat specifikus eszközzel finanszírozni? Ez lehetővé teszi, hogy a kapcsolatok könnyebbek legyenek a ezzel az ágazattal. Itt szeretnék külön kitérni az energia kérdésére. A stratégiánk a következő. Szeretnénk biztonságos, tartós, versenyképes energiaszektort megvalósítani. Ez része az energiahatékonyságnak. A megújuló energiák lehetővé tennék, hogy ö, ö, a megújuló energiák mellett a versenyképesség is fontos. Új ö, technológiát kell alkalmazni. Ö, ö, úgy gondolom, hogy ez a csomag lehetővé teszi, hogy az Európai Unió hangsúlyos üzenetet küldjön amely egész társadalmi fejlődésünkkel kapcsolatos. Nem szabad, hogy költségvetési nehézségek álljanak az útjába. Márpedig ez jelen van számos tagállamban. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a hiánynak, válságnak a tanácsra gyakorolt hatása erős volt arra is gondoltak hogy az eredeti költségvetés növeljék. Köszönöm szépen, Kreisman kollégája szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak a jó munkához. Nagyon jó volt az együttműködés a frakciók között. Jó kompromisszumot értünk el a tanácsal és e, az EU e, szinten látni majd ennek a hatását. A kiválósága volt az alap. A struktúrális alapokat e, szeretnénk jobban felhasználni Horizont 2020-ban. Nagyok a kihívások globálisan. Nyitottnak kell lenni a világ egészére a horizont jelentős lépés a jó irányban. Intézkedéseket tartalmaz az ipar részvételének biztosítására. Örülök, hogy a költségvetési tartalék egy részét a KKV-kra lehet fordítani. Végezetül örülök neki, hogy világos környezetet ad a program, és gender szempontból is megfelelő, jó a potenciája, hogy fontos eszköz legyen Európa számára. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Van Nisztelrooy kollégája szó. Drukkelijke positieve sfeer hier eh, vanmiddag in. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy ma nagyon pozitív az atmoszféra itt az ITRE szakbizottságban, és úgy gondolom, hogy egy fontos jogalkotási folyamat vége felé közeledünk. A strukturális alapokkal kapcsolatos kérdéseket még tisztázni kell. Azt látom, és úgy értem, hogy valójában az alapokat inkább a kutatásra lehet felhasználni. A régi és új ország között nagyon nagy a, működ, nagyon nagy a különbség. A régi országoknak 92% jut, és az új országoknak csak 8% ezekkel, hogy megelégedjenek. Szeretném elmondani, hogy az teljes programban a strukturális alapok strukturálása most már jobb, mint korábban volt. Van egy konkrét cikk, amelyben az szerepel, hogy egy sor probléma áll fönn, és hogy a problémák eredete a Lisszaboni szerződéshez kapcsolódik. Mert a versenyre kell kon- koncentrálni, a kiválóságra, az innovációra, a piacra dobható termékekre, de az új megfogalmazás szerint és az strukturális alapok új architektúrája szerint a verseny szempontjából is úgy gondolom, hogy az új országokat nem vettük kellően figyelembe. A programon belül, a Horizon 2020-as programon belül is vannak elkülönített kifizetések. Egy sor olyan eszköz áll rendelkezésre, amely például diákcseré tud támogatni, finanszírozni, a Marie Curie pályázat, mindezt a struktúrális alapokból lehet kifizetni. 2014. január 1-től ez működni fog. Ez azt jelenti, hogy teljesen új lesz a felállás. a struktúrális alapokon belül 60 milliárd áll rendelkezésre februárban a tanács a regionális alapok tekintetében 290-250 millióra kellett, hogy megemelje az összeget a programok között szinergia kell, hogy legyen. A tagállamok részéről most az a legfontosabb, hogy a, ezeket a lehetőségeket megfelelően kihasználják. Köszönöm, Buzek úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az összes kollégának, aki folytatta a Horizont 2020-as és a kapcsolódó programokról szóló tárgyalásokat. A finanszírozás szintje túl alacsony, ezzel nem vagyunk elégedettek. Ugyanakkor a programok tartalmával elégedettek vagyunk, ezért még egyszer mondom, gratulálok. Négy rövid megjegyzésem lenne. Az első, a hetedik keretprogramban megkezdtük bevonni a strukturális alapokat, a kutatási folyamatokba. Varsóban volt egy konferencia, aminek az volt a címe, hogy nem csak beton. Ezt Nisztelről kolléga is utalt erre. A projektek közti koordináció és a jövőbeni pályázatok közötti koordináció erős kell, hogy legyen, és ezt a bizottságnak kell garantálnia. Nagyon fontos, hogy teljes legyen a szinergia a strukturális alapok és a Horizon 2020-as programok között. Nagyon sok az elvárás ezzel kapcsolatban. Második megjegyzésem nagyon sok erőfeszítés történt arra, hogy az innovációs programokat az elmaradottabb, gyengébb régiók esetében is be tudjuk vezetni. A sikerhez erre mindenképpen szükség van. Christian Heller kolléga nagyon sokat tett ennek érdekében. Lehet, hogy nem volt teljesen sikeres, de nagyon sok előrelépés történt, például a Marie Curie programban, mert jelentős eredményekről számolhatunk be és itt is fontos volt a bizottságnak a szerepe. Harmadik megjegyzésem, az energiaáraktól függ a versenyképességünk jövője, az európai kontinens versenyképességének a jövőbe. Az olcsóbb energiát viszont csak új technológiáknak köszönhetően lehet elérni. Az árakban a legfontosabb elem az energiaár. Negyedik megjegyzésem, Európai Innovációs és Technológiai Intézet. Én mindig is támogattam ezt a kezdeményezést a mandátumom során, és semmilyen kockázat nem merül föl az egyetemek számára, sőt, nem is létezik olyan program, ami jobban integrálná a tudományt, mint maga ez az intézet az Energy megfigyelésével foglalkozom, ez az egyik ilyen kezdeményezés, és ott nagyon gyors az integráció, sokkal jobb és sokkal gyorsabb, mint más területeken, más programok esetében, például az európai űr témájában. És egy kérdésem is lenne. A kutatást az ipar és a KKV-k határozzák meg, itt is nagyon fontos a szerepe a bizottságnak. Tessék. Uh, so first, uh, I think also... Nos, először én is gratulálni szeretnék a uh, tárgyaló csoportnak. Uh, a költségvetés valóban uh, csökkent, ez a tagállamok felelőssége valóban kár, hogy a tagállamok nem látják annak a szükségességét, hogy több kutatás legyen a tagállamok. Fel fogják, hogy többet tudnánk tenni. Egy részlettel szeretnék foglalni, foglalkozni. Ez valójában bizalom kérdése is. Van egy fontos innovációs program, Energiaintelligens Európa a neve. Ez az energiaügyi és kutatásügyi főigazgatóság megállapodása kellene legyen. Ők felosztották a következő program, maguk között a következő programnak a, az irányítását. Kaptunk egy másolatot ebből a dokumentumból. Az egyik legsikeresebb program, és úgy tűnik, a kutatásügyi főigazgatóságon ezt nem kísérik figyelemmel, ezért e, írásbeli e, nyilatkozatot e, adtunk ki, amelyben a parlament ennek a fontosságát hangsúlyozta. E, végül sikerült ilyen megállapodásokat. És most azt látjuk, hogy a munkaprogramban, amelyről ma délelőtt a tagállamok vitáztak, a kutatásügyi főigazgatóság teljesen ignorálja az energia intelligens programot. Ez felháborító, nincs időm a részletekbe belemenni, de a plenáris szavazás előtt, a plenáris szavazásig ez meg kell változzék. Mi parlamentként e, nem tudjuk elképzelni, hogy írásbeli nyilatkozatok legyenek, és a tanács egy részének nem követi ezt. Köszönöm túl kollégának, és Kelly kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék gratulálni az előadóknak, nem csak a tárgyalással kapcsolatban, hanem sok meghallgatás volt és kerekasztal ezzel kapcsolatban erre nem eleget gondolok, és azért nem eleget dicsérjük a szervezőket. Kricsen Éló szólt a Lisszaboni stratégiáról és a 3%-os célról, amit nem sikerül elérni. Ez nem jó képet ad az Európai Unióról. Habár a tagállami szinten való tárgyalások inkább vezettek oda, mint a mi munkánk. Egyre inkább a versenyképességre és az együttműködésre kell koncentrálnunk. Szerveztem egy globális tudomány, globális együttműködés című konferenciát. Egy Atlanti utánon átívelő tudományos fórumot szerveztünk. A legrelevánsabb kérdésekkel foglalkoztunk egészségügy és energia. E, ez lesz a leghatásosabb, hasznosabb a e, polgárok számára. Mivel kevés az idő, itt abban is hagyom, e, az előadók jó munkát végeztek, még erre oda kell figyelnek, hogy mi lesz az eredmény. Minél gyorsabban, reméljük. Köszönöm. Grazie. Köszönöm Kelly kollégának a hozzászólást, és tolja képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék természetesen gratulálni a kollégáknak. Meggyőződésem, hogy jó munkát végeztek, ahogy el is hangzott, herkulesi munkát végeztek. Nagyon bonyolult volt, és nagyon széles körű fedett le ez a munka. A változások mindenképpen bizonyítják, hogy mennyire jó minőségű munkát végeztek a kollégák, úgyhogy még egyszer nagy elismerésem. Három rövid megjegyzésem lenne. Az első, ahogy mondtam, fontos munkának tartom, és nagyon sok mindent mondott Teresa Madurelle, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, amit ő egy kicsit diplomatikusan a szociális alap kibővítésének hívta a kiválósági pillér tudományos kutatás első pillér témája. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nem csak a munka lezárásaként, hanem a bizottságot is szeretném felhívni arra, hogy erősítse meg ezt a részt. Mert úgy gondolom, hogy az egyik olyan kritika, amit hallottunk, hogy ez a rész egy kicsit el van hanyagolva, vagy önmeghatározó, én egy kicsit kevésbé vagyok diplomatikus. Persze kiváló, de zárt terület. Ennek meg kell nyílnia, hiszen a kiválóság a fiatalokat is jelenti, nem csak a megerősödött hatalmakat, autoritásokat jelenti. Ezért nagyon fontos, hogy megíjannak a lehetőségek ebben a szektorban új részvevők számára is. Ezért aki követni fogja majd ezt a témát, szeretném hangsúlyozni az ő számára, hogy a parlament számára ez egy fontos aspektus. Második megjegyzésem, egy kicsit aggályosnak tartom. Az új keret, új modell, új modulok a szabályok tekintetében az egyszerűsítést szolgálják, csak nincs már itt a kolléga? De itt van, csak nem láttam hogy a költségekkel is foglalkozni kell, mert az egyszerűsítés azt jelenti, hogy egyszerűbb, gyorsabb dolgok, de implicit módon nem drágább megoldások. Ki kell mondani, hogy készüljünk fel az ilyen kérdésekre, vagy lesz erre, tudok erre választ kapni? Nem, nem, nem lesz válasz lehetőség. Utolsó megjegyzés. Egy kicsit sokat beszélünk, én magam is ezt megteszem, mert nagyok az elvárásaim. A KKV-król ugye az egész szakbizottság ugye őszintén hisz a KKV-k fontosságában, értékében, és fontos csatornát akarunk kialakítani a KKV-k részvétele számára. Akik kevésé vettek részt, ugye tudjuk, hogy milyen nehézségek miatt. Ezért azt mondtuk, hogy kedvezőbb szabályok a KKV-k számára. De ezért szeretném tudni, hogy ez az úgynevezett 20 ami összesen becsült, nem végleges összeg alapján határoztuk meg. A végén nem lesz az, hogy ez pont meg fog felelni a, a CIP programnak, ami már nem létezik. Ez a program működött, intelligens energiáról beszéltünk, de a CIP nagyon jól működött, gyorsan, valamelyik ügynökség nagyon jól kezelte. Ha megnézzük az adatokat, nagyon sok KKV vett abban részt. Ha ugyanaz az összeg, akkor uh, mi a helyzet? Vagy mondhatjuk reálisan azt, hogy a KKV-k számára előrelépés történt? Vagy pedig ugyanannyit kapnak, mint korábban az előző programból? Köszönöm. Először is szeretnék tájékoztatást adni az összes kollégának, hogy a szavazás 15-20 percet késik, ezért vállalom a felelősséget, a Horizont 2020-ra túl kevés időt határoztunk meg a napirendben, ezt, ezért muszáj volt egy kicsit hosszabban folytatni a vitát, ezért elnézést kérek azoktól a kollégáktól, akik a szavazás miatt jöttek, de látva a szavazólisták, a gyors lesz a szavazás, minden esetre kb. 20 percet kés, később fogjuk kezdeni. Még két hozzászólást hallgatunk meg, és utána még válaszok. Heller kolléga, aki nem mint előadó, szól hozzá a témához, hanem mint néppárti képviselő, tessék. Um, Um, I would like to raise um, one issue. diplomáciai bonyodalmat uh, okoztak a részvételi szabályok. Nos, először is szeretném elmondani, hogy az EPP teljes mértékben támogatjuk a bizottság uh, álláspontját az izrael való tárgyalásban, hogy az ENSZ határozatnak kell eleget tenni. Az Európai Parlament remélem ez teljes mértében felvállalja. De a megfogalmazás a hetes preambulum bekezdésben problémás. Ez azt a benyomás adja, hogy az egyetlen eset Izrael, ahol ezeket a szabályokat alkalmazni kell. Nem, általánosabb megfogalmazást kell találni erre lehet utalni erre az esetre, de nem csak erre az esetre elképzelhető, hogy más irányelvek is be kell kerüljenek. Azt hiszem, megfelelő kompromisszumot kell találni a bonyolult helyzetre. Biztos vagyok benne, hogy az előadók egyetetnek vele, hogy olyan megfogalmazás kell, ami hát kiegyensúlyozott. Grazie, kollega Eller, la Köszönöm szépen, Pilar del Castillo képviselője a szó. Eh, mi felicitación a todos los ponentes. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni minden ö, előadónak. Két dolgot szeretnék mondani. Világos, hogy ez a keretprogram jelentős minőségi előrelépés a az előzményekhez képest ismerem az ötödik keretprogramot és a az, e, hatodikat is e, részt vettem e, ilyenben egyetemi programban. Bucsak úr vezetésével a hetessel kapcsolatban előreléptünk, de utána a parlamenti munka valahogy kiegecesedett. Talán azt is el kell mondani, hogy kezdettől fogva megvolt jogosan a szándék, hogy a programok esetében a növekedés és a foglalkoztatás legyen a középpontban. Meg kell erősíteni a kutatás, innováció, foglalkoztatás és növekedés közti kapcsolatot. Ennek nagyon nagy súlya van, amikor a programokat meg akarjuk ismertetni, és elsősorban úgy vélem, hogy az Európai Parlament, az európai intézmények, de itt a parlament avantgárd szerepet kap, láthatóvá tesz, teheti az innovációt és a kutatást a válság során. Sok tagállamban a kutatás és a kutatás finanszírozása csorbát szenved. Nagy csorbát. Ne felejtsük el ezt az orientációt, ezeket az érveket a választási kampány során. Ki kell majd mondani, fontos ez a kommunikációs stratégiában. Pilar. Köszönöm, Pilar. A bizottsági a szó. Thank you very much, Mr. Tory. Köszönöm szépen, Tori úr, mivel tudom, hogy szavazás lesz, a bizottságban nagyon röviden szólok. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek és árnyék jelentéstevők, árnyék jelentéstevőknek a kiváló munkát, a jó hangulatot, habár a vita néha éles volt, és néha hajnalig tartott a trialógusban, de büszkék lehetünk a az eredményre. Ez a win-win-win a három intézmény számára. A vállalatoknak, az egyetemeknek ez nagyon jó hír, várják, hogy mikor kezdődhet a program, ezért csak hálásak lehetünk a kiváló munkáért és az eredményért. Csak egyetlen panaszom lenne kötelezettségvállalásra van szükség, hogy ez Reinders azt több mint egy millió, milliárd euró hiány volt. Tehát e, a vállalás hiányzik, nem csak a szándék kell meglegyen. Köszönöm szépen a kiváló együttműködés, és gratulálok a kiváló programhoz. Kérem, gyorsan szavazzanak, szavazzák most meg. Grazie Köszönöm a főigazgatónak, Smith úrnak. A vitának köszönhetően is, és azért, mert türelmesen megvárták ezt a negyed órát, köszönet. A szeptember 26-án lesz szavazás. Természetesen a megállapodásról és az öt szövegről fogunk szavazni. Reméljük, hogy szeptember 26-án ezt tényleg meg tudjuk tenni. Köszönet, és most gyorsan szavazunk. Mindenkinél itt van a szavazókártya. Csináljunk egy próbát akkor látjuk azt is, hogy hányan vagyunk jelen. Mindenkinek itt van a szavazókártya? Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Rendben. Meg tudjuk kezdeni a szavazást. Madra kollégája szól. Elnök asszony, sajnálom, de otthon felejtettem a kártyámat. Nem tudtam, hogy elektronikus szavazás lesz. Még egy? Akkor megjegyezzük, hogy a kollégának nincs itt a szavazókártyája, de jó, magasra emelje majd a kezét, ezt kérem, hogy lássam, hogy mire szavaz. Akkor megkezdjük a szavazást. Kovács féle jelentés. 15-ös módosító indítvány. Rivázi aláírással. És az egyes módosít, ezek egyformák mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es, 16-os, 2-es indítványok ezek is egyformák, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 18-as és 3-as mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es és 4-es mellette ellene elfogadtuk. 25-ös mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Due. C'est bon. C'est bon. 28... 28 mellette, 23 ellen elfogadtuk. Tizenkettes módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, elutasítottuk. 29-es mellette, ellene elfogadtuk. 31-es mellette ellene elfogadtuk. 32-es mellette ellene elfogadtuk. 33-as mellette ellene elfogadtuk. 34-es mellette ellene elfogadtuk. 35-ös mellette ellene elfogadtuk, 13-as mellette ellene elfogadtuk, 36-os mellette ellene elutasítottuk, 37-es mellette ellene elfogadtuk, 38-as mellette ellene elutasítottuk, 39-es mellette ellene elfogadtuk, 40-es és a 41-es egyformák mellette ellene elfogadtuk, egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük az egyes kompromisszumos módosítót. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Eh, votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 20 26-26 Elutasítottuk. Elutasítottuk. 43-as módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 42-es mellette, ellene, elutasítottuk. 44-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Melyiket a 42-est? 42-est ellenőrizzük. Csekkesül minden... Ellenőrizzük a 42-es módosító indítványt. Kiúza. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 25 ellen elutasítottuk. Negyvennégyes módosító mellette, ellene elutasítottuk. 45-ös, 46-os és 14-es mellette ellene elutasítottuk. 47-es módosító mellette ellene elutasítottuk. 48-as és 15-ös mellette ellene elfogadtuk. 49-es mellette ellene elutasítottuk. 50-es módosító mellette ellene elutasítottuk. 51-es módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, elutasítottuk. 53-as és 17-es egyformák mellette, ellene, elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, elutasítottuk. Nem én tévedtem, jó, ellenőrizzük. Én tévedtem. 54. 54-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 1-es mellette, ellene, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene elfogadtuk. 56-os mellette ellene elfogadtuk. 57-es mellette ellene elfogadtuk. 19-es mellette ellene elfogadtuk. 58-as mellette ellene elfogadtuk. 3-as mellette ellene elfogadtuk. 59-es mellette ellene elfogadtuk. 60-as mellette ellene elutasítottuk. 4-es. Ellenőrizzük a 60-as, tessék. Jara, le PP, le euh, Votazione chiusa. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Négyes módosító, mellette, ellene, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, elutasítottuk. 63-as mellette, ellene elfogadtuk. 64-es mellette, ellene elfogadtuk. 23-as mellette, ellene elutasítottuk. 24-es mellette, ellene elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, elutasítottuk. 67-es mellette, ellene, elutasítottuk. 68-as mellette, ellene, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 68-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító indítvány mellette ellene elfogadtuk. Hatos mellette ellene elfogadtuk. 69-es mellette ellene elfogadtuk. 7-es mellette ellene elfogadtuk. 70-es és 26-os egyformák mellette ellene elutasítottuk. 72-es mellette, ellene, elutasítottuk. Elfogadtuk. A 71-es első rész és 73-as együtt mellette, ellene, elutasítottuk. 27-es módosítóindítvány mellette, ellene, elutasítottuk. 71-es, 74-es mellette, ellene, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, elutasítottuk. 75-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, elfogadtuk. Elfelejtettem a 29-est, 29 mellette, ellene, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 78-as mellette ellene elfogadtuk. 79-es és 31-es egyformák mellette ellene elfogadtuk. 80-as és 32-es együtt mellette ellene elfogadtuk. 81-es és 33-as mellette ellene elutasítottuk. 9-es mellette ellene elutasítottuk. 9-es elnézést, kérem szavazzanak. 9-es ellene elutasítottuk. 10-es mellette, ellene elfogadtuk. 34-es mellette, ellene elutasítottuk. 82-es mellette, ellene elutasítottuk. 83-as és 35-ös együtt mellette ellene elfogadtuk. 36-os mellette ellene elutasítottuk. 85-ös és 84-es együtt. Nem, 85-ös mellette ellene elutasítottuk. 84-es mellette ellene elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, elfogadtuk. 88-as és 37-es mellette, ellene, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, elutasítottuk. 89-es és 41-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 24 ellene, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, elutasítottuk. 20-as és 5-ös együtt, mellette, ellene, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, elutasítottuk. 6-os mellette, ellene elutasítottuk. 22-es és a 7-es együtt mellette ellene elutasítottuk. 8-as mellette ellene elfogadtuk. 23-as mellette ellene elutasítottuk. 9-es, csak a 9-es mellette ellene elfogadtuk. Tízes mellette ellene elfogadtuk. Név szerinti szavazás. A végső szavazás az elfogadott módosítóindítványokról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40-en mellette, 90 ellene, 2 tartózkodás. És most a teljes szövegről szavazunk. Lezárom a szavazást. Harminchat mellette, nyolc ellene, kettő tartózkodás ugyanúgy, mint az előbb, úgyhogy gratulálunk az előadónak. Szártori jelentés következik. Ez egy vélemény, egyes módosítóindítvány mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. Kettes módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 mellette, nulla ellene, nagy siker. Passiamo ora all'altro. Eh, Következő szöveg költségvetésről egyetlen szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 46-0, ezt is elfogadtuk, még egy nagy siker, köszönet mindenkinek. Marinescu jelentés következik. Van egy kompromisszumos szövegünk a tanácsi dokumentummal kapcsolatban, mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Aztán a végső szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 43 mellette, 7 tartózkodás, 0 ellene. Akkor végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 mellette, 3 tartózkodás, 0 ellene. Gratulálunk Marinescu kollégának. Lezártuk a szavazást. Láthatják, hogy sikerült behoznunk a lemaradást, az elvesztett időt. Most kettő perc szünet, hogy elmehessenek, akik el akarják hagyni a termet. Bene, cominciamo. Rendben. Iniziamo i lavori. Folytassuk a munkát. Herzog Edith jelentéséről fogunk beszélni. Már is megadom a szót az előadónak, tessék. Thank you. Köszönöm eh, szépen ennek eh, a száz egyszerűség kedvéért eh, a e, mert Angolul fogom elmondani. Gondolom, hogy ez könnyebb a legtöbb embernek, hogy így kövessék, és így e, szeretett e, nyelvet a magyar nem használom. Azzal kezdeném, hogy azt mondom, hogy a digitális infrastruktúra le, nagyon fontos ahhoz, hogy mindenki internettel rendelkezik, és az a gazdasági cél, hogy a válságot magunk körül, mögött tudjuk, mert már nincs gazdaság szélessáv nélkül. Az utóbbi években azt láttuk, hogy a piacon lévő pénz sem elég ahhoz, hogy eljussunk a vidéki régiókba, ahol kicsi a népsűr, népsűrűség a széles sávhoz való hozzáférés az egyik fő oka volt a városba való elvándorlásnak. Van egy közlemény, ami múlt héten jelent meg, az októberi tanácsülés fogja megvitatni ezzel a rendelettervezettel. És a digitális agendát a prioritások közé sorolta az európai parlamenti választások előtt. Ez a lehetőség, hogy fontos téma legyen a következő évben, ez a lehetőség felelősséggel jár az EU polgárok függetlenül a politikai, földrajzi, más különbségeiktől össze akarnak kapcsolódni, és ö, kereskedelmet akarnak folytatni az interneten. Ezért úgy gondolom, hogy itt a parlamentben ö, eredményt kell elérnünk. Ezért ö, szeretném szeretnék köszönetet mondani az jelentéstevő kollégáknak, és biztos vagyok, hogy sikerre jutunk. Hökmark úrat megnevezem az egyik legnagyobb személyiség a spekt, e területen a spektrum felelőse. Már pedig a spektrum nélkül a digitális terület nem tudunk előrelépni. Meg szeretném köszönni Csicseszter úr munkáját is. Nagy megtiszteltetés volt vele dolgozni. A szakmai hozzáértés, az informatikában és másban nagy segítség volt, és további lehetőség, hogy együtt dolgozzunk. Remélem, hogy a liberálisok és a többi frakció árnyékjelentésevőjét is megismerhetjük. Most a dátumokra térnék rá. Mint tudják, április körül befejezzük a munkát, az utolsó plenárisan szeretnénk ezt a rendeletet megszavazni. Februárban, tehát vagy márciusban szeretnénk az összes fordítási határidőt betartani, hogy minden kolléga módosító tudjon benyújtani a saját nyelvén, illetve módosítót tudja olvasni a saját nyelvén. Visszaszámoltunk, és így hát elég sűrű lett a határidőlista. Szeptember 3-ától lefordításra a jelentés. Ez nagyon rövid határidő volt. Nem volt lehetőségünk minden résztvevővel vitát folytatni. Ezért nagyon hosszú időszakot hattunk a módosodok benyújtására, Október 3-a benyújtás határidő, és a szakbizottságban november 28-án szavazunk. Tehát csomó időnk van még, és így az összes gondolatot, az összes prót és kontrát megvittathatjuk, hogy felelősen döntsünk november 28-án. Remélem, hogy a az Imkóban Schwab úr mindent megtesz, és ennek a jogszabálynak a végére jutunk. Nos, miről is szól ez a jogszabály? Mint ahogy mondtam, a bizottság elemezte a főbb akadályokat, hogy a széles sáv miért áll le miért nem akarnak a vállalatok tovább terjeszkedni, a hálózatot tovább terjeszkedni. Teljesen más, mint a, az elektromos energia, ahol univerzális ellátási kötelezettség és minden háztartásba el kell jussanak, de a televízió, a szélesáv nem egyetemes szolgáltatás, ezért nehezebb megtalálni megfelelő üzleti modellt, a megfelelő szinergiát, hogy eljussunk minden háztartásban. Ez a rendelettervezet nem tesz nagyon sokat, csak megnyitja a szükséges tárgyalások előtt a lehetőséget a különböző hálózat iparok között, hogy meg kelljen hívni a telekom szolgáltatókat, azt hiszem nagyon teljesen világos számunkra, hogy ez jó gondolat, hogyha a költségek 80%-a az ásással kapcsolatos, a közművesítési munkákkal, a kiépítéssel, akkor optimisták lehetünk, hogy eljuthatunk a kívánt célhoz. Mint ahogy mondtam, rövid időm volt ezt a jelentést megírni. Stratégiailag végig gondoltam, és úgy döntöttem, hogy minimalizálom a konfliktusokat azzal, hogy időt hagyok nyitott vagyok minden új gondolatra, így juthatunk el a megállapodáshoz. Inkább nyitnám a bizottság javaslatot, mint zárnám, mint szűkíteném. Természetesen azok a szektorok, ahol együttműködésre szükséges elektromos energia, ivóvíz, ott nagyon szigorú szabályozás van, szállítás. Itt kihívások vannak. Nem szeretnénk több problémát, hanem éppen, hogy egyszerűsíteni szeretnénk az eljárást, hogy elérjük a célunkat. Úgy gondoltuk, hogy a, az ágazati jogszabályok között kell a fogalmak definícióját keresni. A, nagyon alapos meg kell nézni a definíciókat, hogy ugyanaz legyen az összes érintett ágazatban, a tulajdon jogot maximálisan tiszteletben kell tartani. Ha valaki valamit kiépített, az az övé marad. Ezt tiszteletben kell tartani, de kell lehetőséget biztonyítani arra, hogy szoros együttműködés legyen a jövőben. Hogyha jövőre akarok valamit építeni, nagyon jó ötlet egymást meghívni. A különböző ágazatokban más a szabályozás tagállamonként, ezért nagyon tág területet kell hagyni, hogy együttműködéssel megoldják a problémákat. Például az egységes információs ponttal kapcsolatban nyitva adjuk, hogy mely legyen az a hatóság, amely ezzel foglalkozik. Strasbourgban egyes kollégákkal erről beszéltünk de egyelőre nem szeretnénk senkit sem kényszeríteni arra, hogy a telekom hatóság vagy más országban más legyen, nem szeretnénk mindent megoldani, csak az, hogy egy ablakos rendszer legyen. Szeretnék egy kis időt tölteni egy másik kérdéssel is. It's a very great Nagyszerű meglepetés az, hogy nem teljes leltárra létezik még az infrastruktúráknak, a mm, különböző infrastruktúráknak. Vannak régiók, ahol léteznek, ezek a nyilvántartások másod nem. Komoly potenciál van arra, hogy akár hibákat is elkövessenek a nyilvántartások felállításakor. Egy esetre utalnék komoly elektromos áram problémák voltak egy terület megvételekor, amely egyetlen térképen sem létezett, és magas áramszolgáltató kábelek voltak egy olyan területen Magyarországon, a választókörzetemben, ahol eredetileg ugye úgy tervezték, hogy oda fogják majd éppen mondjuk lerakni az infrastruktúrát, de ott egy komoly ö, szikla állt, nem lehetett tehát már ugyanazon a területen ö, kidolgozni, a, végrehajtani a munkálatokat, viszont már nem ugyanahoz a tulajdonoshoz tartozott esetleg a szikla egyik oldalán vagy másik oldalán a föld. Az összes infrastruktúrát, nem csak a Telekom, hanem más infrastruktúrákat is tehát fel kell képezni, és akkor egy egészen komoly high-tech megoldásra lesz szükség, hogy mint egyfajta e, egyszeri e, e, európai adatbázis, ha nem is érünk el, de mondjuk országonként egy olyan adatbázisra kerüljön kidolgozásra, amelyen országonként le lehet kérdezni bizonyos adott időintervallumon belül. Látják, kedves kollégáim, mennyire lelkes híve vagyok ennek a témának, a jövőért küzdök, mindent meg akarok tenni ennek érdekében. Nagyon várom a véleményeket minden kollégától, az ágazat érdeklődő egyéneitet is. Köszönöm szépen. Grazie, kollega Köszönet Herzog kollégának. Majdnem 12 percet kapott. Olmár kollégája szó. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen az előadó asszonynak, köszönöm a prezentációját. Úgy gondolom, Bizonyos pontok fontosak, hogy kiemeljük azokat. Ezek körül az egyik nagyon fontos, és már az előadás utalt rá, hogy mi bizony hátul kullogunk a világ más részeivel összehasonlításban. A múlt év végén az EU 4,5 millió volt csak az előfizetők száma, míg mondjuk az USA-ban ez 9-10-szer ekkora szám. Óriási különbségek vannak az EU-n belül is a szélesávú hozzáférés tekintetében. Tudjuk, hogy mennyire fontos a mobil technológiákban, aztán a hálózatos megoldások esetében, és biztosítanunk kell, hogy a legjobb a legjobb gyorsasággal, a legjobb hozzáférést biztosítjuk és kapacitásokat. Nagyon örülök annak, hogy az előadó is kiemelte azt, hogy a 30 megabyte per szekund az már előregedett, régi, ódivatú dolog, és bizony sokkal magasabb szintű gyorsasági célokat kell, hogy kitűzzünk magunknak. Fontos, hogy egyfajta nyilvántartást, leltárt vessünk, és fontos az is, hogy az EU alapokból, amelyek még rendelkezésünkre állnak, valamint a strukturális alapokból biztosíthassuk azt, hogy gyorsan bevezetésre kerülnek a széles sávú megoldások, amennyire csak lehet olyan gyorsan. Gondolatokat szeretnék megosztani a mm, javaslatokkal kapcsolatban, módosításokkal kapcsolatban is, amelyek szükségesek. Ahogy a javasolt jogalkotás jelenleg olvasandó, az kötelező érvényel bizonyos lépéseket egyes, intéz, egyes tagállamokban mondjuk már mindenképpen saját országom példájával élve azt mondanám, hogy a 6-os, 7-es cikkben olvassuk, amit olvasunk, egyszerűen aláásna azokat a módszereket, amelyeket számos svédországi ö, megoldás már most ö, megvalósít, amikor a vezetékes hozzáférést kiépítéséről beszélünk. Tehát az ilyen tiltó megoldásokat nem szabad elfogadnunk. Aztán a negatív felhasználás kérdése, hiszen a szubszidiaritás elvével az nem fér össze. Most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol nem lehet úgymond egy kaptafára eljárnunk, hanem a költségeket kell csökkenteni, amikor a nagysebességű hálózatokat kiépítik. Oly módon kell lesz, hogy amennyire csak gyorsan lehet a széles sávot bevezetni minden tagállamban. De olyan alapokból kiindulva, hogy különböző ö, feltételek léteznek ma már, különböző helyzetek az egyes országban. Azt gondolom, Michel, hogy a témafelelős asszonynal is megbeszéljük majd, hogy nem lenne jobb, hogyha ezt a jogalkotási javaslatot inkább irányelvre váltanánk a rendelet helyet. Úgy nagyobb rugalmasságot biztosíthatnánk a tagállamok számára, hogy a meglévő különbségeket, meglévő lehetőségeket és, és keretet továbbra is alkalmazzák. Nagyon nyitottnak kell lennünk abban is, hogy hogyan lehet biztosítani biztonságos módon a versenyt. De azt is biztosítanunk kell, hogy a tagállamok a különböző jogalkotási tradícióikat, hagyományaikat alkalmazhatják, a különböző infrastruktúrákat, a legjobb módon, amelyel már rendelkeznek. Én azon tűnödöm el, hogy ha ez egy rendelet itt, amely ö, bizonyos intézkedéseket már megtilt, akkor hogyan lehet például felgyorsítani a tagállamokban a bevezetést? Biztosítanunk kell, hogy ne, ne tiltó jellegű legyen, hanem ezzel lehet hozzáadott értéket képviselni, és akkor inkább irányelv formát kellene változt megválasztanunk, nem pedig rendeletet. Nyitott vagyok az együttműködésre, tárgyalásra, a témafelelős asszonynal. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pilar de Castillas. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Úgy gondolom, hogy nagyon gazdag, ötletgazdag ez a jelentés. Pont jelenleg foglalkozunk azzal, hogy milyen sok javaslat, ajánlás érkezik hozzánk az Európai Bizottság részéről a digitális témákra vonatkozóan. Hat vagy hét ilyen javaslat van most folyamatban, amelyeket jelenleg tanulmányozunk. És megismertük a legutolsót is. Ez rendkívül fontos, rendkívül fontos hatása van ennek az európai telekommunikációs hírközlő piacra. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, azért ahhoz egy alapfeltételnek teljesülnie kell, méghozzá a gyors hozzáférés nagysebességű elektronikus hálózatokhoz. Enélkül nem lehet az egyes bizottsági javaslatoknak a céljét, célját elérni. Szeretnék néhány konkrét témát említeni, ezeket érdekesnek és fontosnak tartom a javaslatban. Hármas, négyes, tizenhetes, tizennyolcas módosító indítványok. Mindegyiknek az a célja, hogy gyorsabban lehessen tenni az infrastruktúrális munkák esetén az engedélyek megszerzését. Aztán a kölcsönösségi elv, 14-es módosító, a nemzeti szabályozó hatóságok függetlensége megerősítése, és hangsúlyoznám a 23-as, 24-es módosító indítványok fontosságát is. És az épületekre is gondolnunk kell a szélesávú internet hozzáférés tekintetében, és arra is gondolnunk kell, hogy esetleg milyen bürokratikus problémákat okozhatnak a fejlesztések. És ne feledkezzünk meg a digitális agenda céljairól sem. Elhangzott az is, hogy tovább kell lépni a szükséges sebességek tekintetében minimumként gondoljunk arra, hogy mi szerepel a digitális agendában. Végül vannak kételjeim, nem is a kettes módosítóval kapcsolatban, erről az előbb beszéltem, ami a digitális agentára vonatkozik, hanem inkább a 20-as módosítóindítványa kapcsolatban. Itt az szerepel, hogy az összes középítményben legyen elektronikus hálózati elérhetőség. A már meglévő közintézmények és az új közintézmények között is nincs megkülönböztetés, és az se szerepel, hogy megkülönböztetést alkalmazunk el tekintetben, hogy milyen célra használják ezeket az épületeket, vagy milyen intézmények használják ezeket az intézményeket. Pedig szerintem itt megkülönböztetést kell alkalmazni, hiszen nagyon sok minden függ attól, hogy mit fog szolgálni ez az épület. Egyébként gratulálok Editnek, kiváló munkát végzett, és nagyon jó alapot állított össze a vitánkhoz. Köszönöm. Köszönöm, Nibler képviselője szó. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, és megköszönöm a bevezető szavait, javaslatát az előadó asszonynak. Nagyszerű alapot képez mindez az eszmecseréhez. Az az elemzés, amelyet az előttem szóló két kolléga is e, megosztott velünk, valamin egyetértek velük, és nagyon jól esik látni, hogy Herzog asszony mennyire lelkes, én is lelkes vagyok. És valóban a e, a szélessávú eh, hírközlőhálózatok eh, be, eh, bevezetése, továbbfejlesztése mennyire fontos. Ezért is köszönöm annyira, hogy felkarozta ezt a témát, és ezt a vitát lefolytatjuk. Remélem ezen ciklusban sikerre visszük majd az ügyet. Egy kérdésem lenne kollégánkhoz már Piral de Castillo asszony is utalt, vannak a világban olyan régiók, amelyek teljesen ki vannak zárva ebből a, rendből, ebből a rendszerből. Ha csak Koreára gondolunk, nemrégében Dél-Koreába utaztunk, és láttuk, hogy Dél-Koreának vannak részei, amelyeket teljesen kizártak az internetből, és ez csatlakozik ahhoz, amilyen, amit most itt lefolytatunk, mint vitát, és azt mondom én is, hogy bizony az egyes tagállamok fejleményei igen eltérőek technikai szinten is, a fejlődés szintje eltérő az egyes tagállamokban. Lehet, hogy inkább irányelv felé kellene tendálnunk, nem pedig rendelet felé, hiszen a különböző mentalitások, a rendszerek eltérőek, és ezeket a különbözségeket figyelembe kell venni. A mobilhálózat is például ilyen. Németországban már vannak mobilhálózataink, van egy kezdeményezésünk, polgári kezdeményezés, és ezzel kapcsolatban a műholdas adatok tekintetében, amelyek kábeleken keresztül, vezetéken keresztül jutnak el, nagyon eltérőek tehát az adottságok és helyzetek az egyes országokban. Előre kell lépnünk együtt, e témában további rugalmasságot bevezetve ez irányelven keresztül, amelyet aztán átültetnének a tagállamok. Már előre örülök az eszmecserének, az együttes munkának, köszönöm szépen Hercogasszonynak még egyszer, hogy egy kiváló, érdekes vita alapot dolgozott ki számunkra. Grazie. Köszönöm szépen Nibler kollégának, és most a bizottsági a szót tessék. Thank you. Good afternoon. szépen, kellemes szép délután kívánok mindenkinek először is. Örülünk és köszönjük, hogy a témát felkarolták ilyen sürgősséggel a parlamentben. Úgy gondoljuk, hogy igen-igen, fontos jogalkotásról van szó, még akkor is, hogyha igen, összpontosított, célirányos a téma. De hát ez a célja ennek a javaslatnak. Beazonosítottunk néhány ö, szűk keresztmetszetet, és azt javasoljuk, hogy javítsunk ezen gyorsan, minél hamarabb ezen szűk keresztmetszeteken. Pontosan erről van szó, amely a gyorsaság, a sürgősség kérdését illeti. Az Európai Tanács még decemberben kérte, hogy valamit tavasszal javasoljunk. És a jogalkotó felkérte arra, hogy elfogadja, még a ciklus vége előtt, ezért nagyon köszönetet mondunk, és mi magunk elvégeztük a munkánkat, amire felkért a tanács, és természetesen az elkezdett úton haladunk tovább. Megkívánunk felelni azon kérésnek is, hogy ugye hallottunk arra kérdést, hogy most miért a rendelet mellett döntöttünk. Nagyon megfontolt döntés volt ez, miért is rendelet a javaslat. Komoly időbe telik az átültetés. A mi célunk pedig természetesen az, hogy a széles sávot gyorsaság függően, a digitális agendától függően már 2020-ig, legkésőbb 2020-ig ambiciózus módon bevezessük időt ne vesztegessünk. Értsük meg, támogatjuk persze. Ezért is természetesen er- a rendeletben igen szűken fogalmazunk. Itt nem részletekről beszélünk, hogy a tagállamok hogyan oldják meg ezt a számos ö, dolgot, mint az engedélyezés is. Nem, az engedélyezés megadásához szinte nem is ö, nyúlunk, az adatbázisokhoz sem nyúlunk, a, olyan értelemben, hogy a tagállamok milyen szabad kézzel döntenek arról, ahol, amiről ö, kell a megszervezés tekintetében. Nem, ezekkel nem foglalkozunk. Mi azt javasoljuk, hogy vezessünk be néhány azonnal közvetlenül alkalmazandó kötelezettséget, ahogy a témafelelős asszony is elmondta, hogy szinergiákat lehessen kiépíteni a különböző ágazatok között, amelyek le, amelyeknek hála lehetővé válik az, hogy a széles sávot közelebb vigyük minden állampolgárához Európának. Nem gondolom az, hogy részletekbe menően most minden megjegyzésre reflektálni kellene, de én azt gondolom, hogy engedjenek meg néhány megjegyzést érdemben is. Például a meglévő kezdeményezések a tagállamokban, igen, legalábbis megpróbáltuk ezt figyelembe venni, ez azt jelenti, hogy mondjuk ami Svédországban történik, 95%-ban garantálhatjuk, hogy ez rendben van, teljesen úgymond oké, okay, és így fogjuk folytatni a dolgot. A legjobb gyakorlatok, amelyek rendelkezésre állnak a tagállamokban, azokra építünk, és úgymond méret növelünk scale-up feladatokkal, úgymond át ö, ö, sugározzuk, gyűrűztetjük mindezt más tagolámlamok rendele, rend, rendeleteibe is. Itt, köte, ö, itt ö, tiltásról szó sincs. A jobb beválgyakorlatok ö, Svédországból is ö, beválgyakorlatok lesznek, és terjeszthetjük tovább. Ami a szubszidiaritást illeti, megint csak egy példa, csupán ez, de teljességében 14 parlamenti, vagy 15 parlamenti véleményről tudunk, négy ezekből ö, ö, úgymond kevesebb, mint a 18 sárga kártya, amely után már aztán fel kell lépnünk, de minden ilyen megjegyzést figyelembe veszünk. További megjegyzésekkel kapcsolatban nagyon örülünk, hogy ennyire komolyan kezelésre került a kérdés, és készen állunk arra, hogy minél hamarabb első olvasatban megtaláljuk a megállapodást. Thanks very much. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, hogy elolvasta a dokumentumot, időt szánt rá, föltette a kérdéseit, Két hozzászólásra szeretnék reagálni. Angelika kérdése az első, a széles sáv, ami lehet szatelites, mobil, vagy internet alapú. Én broadbandet, szélesávot határozta meg a fogyasztó számára, mert a számomra végül is nem az a fontos, hogy milyen eszköz biztosítja a fogyasztó számára ezt. A lényeg, hogy biztosítsuk a szélesávot. Hogyha ez mobil vagy szatellit, műholdas, akkor ahogy én ezt megértettem, spektrum problémát okozhat. Tehát a lényeg, hogy a közel kell kerülni a szolgáltatáshoz. Ez egy fontos eszközkérdés. Pilar de Castillo képviselő az épületekre kérdezett rá. A módosító arról szól, hogy a 2020-as digitális agendában szerepel az összekapcsolása a közérdekű adatoknak, az adatbázisoknak, és ezeket az adatokat tehát biztosítani kell, akkumulálni kell, hát legalábbis az új és a felújított épületek esetében ezt biztosítani kell. Bizonyos értéket kell, hogy képviseljen ez az épület, ezért írtam be a módosítóba az is, hogy legyen egy ilyen broadband label, egy szélesáv tábla megkülönböztetés az ilyen épületeken. Nem tudom, hogy mi a jobb irányelv vagy rendelet. Egy dolgot tudok, hogy KKV-kkal tartottunk ma egy reggelit, a REACH-el foglalkoztunk, és meglepő módon a KKV-k számára a vidéki területeken a legnagyobb akadály, és a konzultációs folyamatban az EK-val akkor tudnának részt venni, hogyha rendelkezésükre állna a széles sáv. És ott vegyi jogalkotásról volt szó. El se képzeltük, hogy a cégek nem tudnak alkalmazkodni a REACH rendelethez, mert nincs szélesávú hozzáférésük. Ezért úgy gondolom, hogy sürgős, hogy minden KKV és minden család megkaphassa a széles sávot. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor a teljes gazdaság lelassul, leáll. Ezért kérem az együttműködést. Úgy gondolom, ez egy jó irányelv lesz, és hogy le tudjuk zárni. Köszönöm. Bene, grazie la collega. Köszönöm hát a kollégának az összefoglalást. Utolsó napi rendi pont következik. Scott Markust és Ilsa Gotlovicsot kérem, hogy foglaljanak helyet itt az elnöki asztalnál. É. Thank you very, thank you very much, Mrs. Allora, prima di iniziare, ricordo, ricordo. Mielőtt megkezdjük, szeretném emlékeztetni a kollégákat, mert tudom, hogy érdekli őket ez a téma, hogy 30 perc áll rendelkezésünkre a tanulmány bemutatására, és ezt követően rövid vita lesz, ha lesz hozzászólás, összesen plusz 15 perc. Köszönöm. Prego. Thank you very much, Mrs. Sartori. Köszönöm szépen, Sartori. Megpróbálom rövidebbre fogni. Nos, köszönöm szépen, nagy öröm, megtiszteltetés, hogy bemutathatom ezt a tanulmányt önöknek. Ez egy tanulmány, Scott Marcus vagyok, egy német kutatóközben azon a VIK-nak, Ilse Godlovics, Terső Szárz, amit van, és Peter Nodan is itt van a hallgatóságban. Ő is várja a kérdéseiket. A szórakoztatás x.0-val foglalkozik. A tanulmány Good. Works better when switched on. Thank you. Good. So the study is... Ő megpróbálja felmérni három fő területet, a a meghatározás és interakciója az európai politikai célokkal, a helyzet az Európai Unióban különböző perspektívákból, és a széles sáv mozgatórugója, kereslet, különösen az audiovizuális és szórakoztató szolgáltatásokra a jelentés még nem teljesen kész, és a szeptember 11-i javaslat, szakbizottsági javaslatok alapján át fogjuk dolgozni. Néhány alapvető megjegyzés. Úgy gondoljuk, hogy Európa elég jól boldogul, hogyha azt nézzük, hogy milyenek a mutatók, de azért vannak olyan területek, ahol további figyelem szükséges, és a következő percekben erre kitérek. Következő fontos pont, sok minden történt Európában, hogy a kínálati oldalt fejleszünk, de kevésbé figyeltünk oda a keresleti oldalra. Ez az egyik fő eredményenek a tanulmánynak. Ez a táblázat mutatja a különböző meghatározásokat a különböző országokban az alap széles sávra. Nem szeretnék minden definíciót részletesen átvenni önökkel, ennek nem lenne értelme. A fő kérdés itt az, hogy nagyon különbözőek a meghatározások, és különböző funkciókat szolgálnak. Ö, 144 kilobájt fölött, így tudnánk megfogalmazni, azt látjuk, hogy a harmadik oszlop jobbról önökre a sebesség illetve a letöltés és feltöltési sebesség oszlopa következik ezután. Oda kell figyelni a definícióra, mert ennek költségvonzata van. Ezek a gyors és szupergyors esetek, amelyeket megtalálunk különböző helyeken a világon. A definíciókat az USF FCC, a Point Topic, az ausztrál kormány és mások próbáltak megadni. És más technológiákat kell használni, hogy megfeleljünk egyik vagy másik definíciónak. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi európai digitális agenda célok, DAE célok, 30 megabájtra terjednek ki, és hogy 50 százalék érje el a század 2020-ra. Nos, ezeket mind pontosítani kell. El kell kerülni a szükségtelen költségeket, ami a sebességet illeti, ez sose volt teljesen pontos. Nem világos, hogy milyen sebességről van szó. Úgy gondolom, hogy a sebesség kapacitás, sebesség készséget kellene használni, és az nem mindig egyezik meg, bár gyakran a hirdetett sebessége. Tehát, hogy milyen sebességre képes a rendszer. Az alapszéles sávhoz úgy gondoljuk, hogy ezt most meghatározó az UFF, UFF FFC e alapján 4 megabájt letöltés és 1 megabájt feltöltési sebességgel. Vannak minőségi célok is. Úgy gondoljuk, hogy a széles sáv két irányú közlekedésre kell képes legyen jó minőségben, beleértve a videót, hangot és videót. Az európai területen, perifériákon azonban ez nem mindig valósítható meg, csak geoszinkronikus műholddal. Végül úgy gondoljuk, hogy van egy olyan követelmény, hogy legyen nyitott a szélesebb. Ez is része a meghatározásnak. A keret irányelv is ezt mondja ki. Ami a gyors széles sávot illeti, a 30 megabit a megfelelő letöltési sebesség, és általában egy negyede a feltöltési sebesség az lehet 7 megabit. A 100 megabitos célt is támogatjuk az ultra gyors széles sávnál. Általában azt javasoljuk, hogy ne egyénenként, hanem háztartásonként nézzük a lefedettséget. Javasoltuk, hogy nagyobb figyelemmel forduljunk a mobil szélessáv felé. Ez nem technológia semlegességi kérdés a, az alkoholásokhoz való horraférés mindenki számára mindenhol fontos. Végezetül a preferenciánk a technológiailag semleges megoldásé a megvalósíthatóság függvényében fel kell vetni az FTTP Fiber to the Premise kérdését is. Ez problémát jelenthet. jelenthet. Vannak FTTP gazdag országok, ez más vitának lehetne a témája. Valószínűleg ismerik a teremben ülők ezt a térképet. Ez a széles sáv lefedettség, 2012-es adatok a Point topic Általában az a megállapítás, hogy az alap széles sávnál jó az általános lefedettség Vannak különbségek, van egy kelet-nyugati különbség. Új tagállamok, az új tagállamok kevésbé lefedettek, mint a nyugatiak. Ha megnézzük, a bal ol, a jobb oldalon látható a gyors széles sáv, ott, ahol keleten viszonylag jó a lefedettség. Itt is észak-dél és kelet-nyugati különbség tapasztalható. A vidéki lefedettség azonban nagyon különböző. Talán ismerős az a, az ábra, de mégis csak kommentáljuk. Ez a széles sávú szolgáltatások használata az OECD országokban. A penetráció, az elfogadás szegényetjében Európa jól áll. Főleg európaiak tartanak az kivéve egy nagy kivétel Korea. USA, Japán, Ausztrália, Új-Zéland a közepén tartanak a spektrumnak. A fejlett, a fejlett gazdaságok Nyugat-Európában inkább az elején találtak a skálának, déli és keleti tagállamokban kisebb a penetráció. Hogyha az egészet nézzük, a használatot és a penetrációt, akkor Európa nem áll rosszul. Ha nézzük meg az árat, ez a gyors széles sáv árát mutatja. Ha megnézzük, Európa elég jól áll Dél-Kórea mindenhol a legszélén áll a skálának, de a normál versenytársak, az USA, Új-Zéland, stb. Kanada jól állunk árral hogyha megnézzük azt az általános kérdést, hogy Európa lemaradt-e. Nézzük meg nem csak a sebességet, az interfészet, hanem hogyan használják a széles sávot. Ennek az ábrának az alapja a Cisco VNA Online 2013. Most adat 2012 tükrözi. Azt látjuk, hogy nem csak a sebesség a kérdés, sajnos nem tudom használni a távirányítót ilyen távolságból is mutogatni, de azt látjuk, hogy az USA Ausztrália, Új-Zéland után jönnek európai tagállamok, és a legvégén az Egyesült Királyság. Ez nem nagyon függ össze az árral. Tudjuk, a japánok szélső bal és az Egyesült Királyság szélső jobb oszlop másban is különnek a japán fogyasztás per fő alacsonyabb, mint az Egyesült Királyságban. Erre nem számítattunk, de ez adatolható. Azt is tudjuk, hogy ezekben az oszlopokban Eh, a kék a videót jelenti, és a szilvaszín az összes eh, többi adatot. Látjuk, hogy a kék nagyon nagy részt eh, jelent a teljes fogyasztásban. Látjuk, hogy országonként különbség van. Az USA-ban a videokomponens óriási. Az Egyesült Királyságban magas az átlános fogyasztás, de magas a videó is. De nem olyan magas a videó, mint az USA-ban, talán a BBC miatt. A videó mindenhol jelentős komponens. Az USA óriási fogyasztással bír más országokkal szemben de ez nem csak sávszélesség kérdése. Az USA-ban elképzelhető, az átlag szélesség kicsit kisebb, ha bár jelentős területi különbségek vannak nem csak a szélességről van szó, hanem hogy milyen kedvezményeket kapnak például az először előfizetők. A használatot tehát több tényező szabja meg vannak társ tanulmányok is, amelyeket az IMCO szakbizottság is tanulmányozott. Illovasok az Európában és, Európában és máshol az elektronikus kormányzásban nem igazán különböznek egymásról, ez derül ki. krónikus, szisztemikus problémák vannak azonban egyes területeken. Nem elégséges a probléma megoldására a széles sáv. Ez az ábra azt Európáról általános képet ad. Balra az energia lefedettséget mutatja. Belgium, Francia, Németország vannak a tetején, Kanada, Japán, Kóre, Új-Zéland, Szingapur pedig lent vannak. Látható a háztartási lefedettség utána. Itt Európát van, aki megelőzi. Hogyha megnézzük a gyors széles sáv elfogadottságot, ott még nagyobb a különbség. Ott Európának problémái vannak. A következő két oszlop a fiber to the premise, gyorsabb hozzáférés, és az FTTP bevezetettsége, használata. Itt ö, ö, nagyobb a ö, ö, két ország csoportot elválasztó űr. A harmadik oszlopban az átlagos, tényleges sebességet látjuk, Ausztrália, Új-Zéland még eléggé rossz helyen van. Az európai sebesség magas, és magasabb, mint az USA beli, úgy tűnik. Oh, such a Okay, two minutes. Good. When we come to, um... Amikor aztán az európai szakpolitikára térünk át, akkor számos mítoszt, teóriát hallunk az európai szakpolitikában, mely szerint az új generációs hozzáférésben hátul kullogunk, vagy előjárunk. Hát, attól függ. Ami a távközdést illeti, igen. Most gond van ott? Igen és meg nem is hangzik a válasz. Igen, alacsonyak az árak aránylag, de igen, eltérőek az eredmények a különböző ö, vállalatoknál. A szakpolitika ö, gyorsíthat-e igazából az NGN, vagy sem? Megint csak azt gondoljuk, hogy mindkét oldalról lehet megvizsgálni a dolgot. A videó megint csak nagy részben a szilvakékkel látjuk a videó lefedettséget, ami a politikai intézkedéseket illeti a ö, politikai sinkon a videó területén, az audiovizuális tartalom és alkalmazások ö, ö, le, már egyre inkább a WTP-hez vezetnek. Azt biztosítanunk kell, hogy igen fontos szerepet kell já, játszanunk, de az új szolgáltatóknál is. Azoknál a szolgáltatóknál, akik valóban ráhatással bírnak a területre. Komplex kérdések ezek, további figyelmet igényelnek. Aztán a Foreign School of Regulation tanulmánya azt kimutatja, a Firenzei Szabályozási Iskola, mely szerint Sokkal nagyobb figyelmet kell mindenképpen arra ö, ö, hangsúlyt kell fektetnünk, hogy az, ellen, az igény és a keresleti oldal mennyivel ö, fontosabb, mint mondjuk az ellátási oldal. Más ajánlásoknál ugye az állami támogatás kérdése esetében úgy gondoljuk, hogy bizony az fontos, hogy biztosítanunk, hogy elérhető áron lehessen hozzáférni a szélesávhoz, támogató mechanizmusok ö, ide tartoznak. Úgy gondolom, hogy úgy véljük, hogy a jelentés, amelyben a, a hercogasszony is leírja a gondolatait valóban mindenképpen javításra szorul még a bizottsági javaslat, és ehhez a, a parlament is hozzájárulhat. Nagyon szépen köszönöm az előadást. Köszönet Márkusz úrnak, nagyon fontos volt ez a bevezető. Sajnálom, hogy szólnom kellett az idő miatt. Sokat többet beszélt, mint amit tervezett erre az előadásra, pontosan azért, mert nagyon érdekes a téma. Káldovics képviselője a szó. Nem, nincs második prezentációnk. Hát akkor rosszul tájékoztattak. Rendben, akkor megnyitom a vitát. Edith, úgy látom, hogy ő akar először szólni. Tessék, köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni ehhez a munkához, és remélem, hogy a parlament minden tagjának hozzáférése van ehhez a prezentációhoz. Szeretnék köszönetet mondani. Már a prezentáció bevezetése előtt is nagy támogatást kaptam ettől a szervezettől, olvasták a jelentéstervezetemet, és sok tanácsot kaptam. Nagyon fontosnak tartom, hogy amit ön bemutatott, ez az alapja a gazdasági versenyképességnek. Olyan gyakran beszélünk erről itt az Európai Parlamentben, de valahogy nem tudjuk mennyiségre lefordítani, hogy mennyiségileg milyen a gazdasági növekedésre történő hatása ezeknek a javaslatoknak. Úgyhogy az egyik kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne jobban mennyiségi számokkal megfogalmazni ezt a hatást. A másik kérdésem azt mutatta be, hogy mennyire fontos fontosak a videótartalmak, a képek, a filmek. Az emberek sokszor úgy gondolják, hogy a videótartalom az csak szórakozás, csak szórakozást jelent, de valószínűleg a videótartalom, legalábbis amit én láttam, például Dél-Koreában és Japánban és más országokban, hogy a film jellegű tartalom, a videotartalom, az nem is annyira a szórakoztatóiparhoz tartozik. Van-e információnk arról, hogy a videótartalom hogy oszlik meg a szórakoztatás és a gazdasági rész között? Az, az a rész között, ami valójában a gazdasági fejlődést támogathatja. Van -e erre adatunk? Következő kérdésem. Az a rendelet, amin dolgozunk, abban szerepel a szinergia a többi iparággal. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és kapcsolatunk van a választókkal. Az az egyik célom, hogy minden háztartásban minden házatás részt vehessen ebben a tevékenységben, és hogy fölkecsem az érdeklődést is a szektor iránt. Hogyan látja ezt a lehetséges szinergiát? Azon túl, hogy megnyitjuk együtt az infrastruktúrális alapot. Mi az elképzelés erre? Köszönöm szépen Herzog Editnek a hozzászólást, de jó asszony. Köszönöm szépen, én is köszönöm a jelentésről a beszámolást. Igen, nagyon nagy érdeklődéssel olvastam, és más további um, mérehatóbb tanulmányozást is szeretném majd mindenképpen elvégezni. Igen, a gyorsasága, a széles sávú hozzáférésnek nem annyira kapcsolódik, vagy nem is biztos, hogy az az az egyetlen tényező, aminek hála Európa valóban előreléphet. Igen, más tényezőkre is szükségünk van. Hogy gondolja ön, az önök tanulmánya szerint milyen más fontos tényezők vannak, amelyeknek hála tényleg a lehetőségeket kiaknázhatjuk a széles sáv alkalmazásának hála? hogy valóban minél gyorsabban bevezessük ezen hozzáféréseket. Az ön megfontolása szerint milyen fő tényezők vannak még, mert azhoz kérdésem férhet, hogy a gazdasági versenyképesség, a fontos, és ugye a gyorsaságnak kapcsolata van mindezzel. De lehetne erről egy kicsit hosszasabban hallani? Tehát a versenyképesség aspektusai a különböző tényezők, hát ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. További hozzászólás? Ha nincs további hozzászólás, mielőtt átadom a szót a bizottságnak, én is szeretnék hozzászólni a témához. Márkusz úrnak szeretném azt mondani, hogy nagyon érdekes ez a tanulmány, de nekünk részletesebb információkra is szükségünk van. Nagyon sok gondolatot ébreszt, és nagyon sok kérdést ébreszt bennünk ez a tanulmány. Bizonyos adatokat szeretnénk jobban megérteni. Például ez a kicsit kevésé várt adat, amit említett, hogy a fix széles sáv, lehet, hogy itt van a lényeg, és ez magyarázza meg az adatot a vezetékes széles sávnál. Egyesült Államok, Japán, Új-Zéland, Más országok szerepelnek itt a lánc elején. Olaszország pedig eléggé hátul kullog, hát tudjuk, hogy nem olyan nagy az elterjedés nálunk. Az áraknál viszont a harmadik helyen vagyunk. Hát érdekes lenne megérteni, hogy milyen részleti információk vannak el mögött. És ez a másik aspektus, amit említett a videóról, valamint ugye a hozzáférhető széles sáv nem az egyetlen fejle, fejlődési faktor, úgyhogy szeretnénk megérteni, hogy milyen egyéb faktorok léteznek itt, és játszanak szerepet. Egyrészt támogatom a kérdéseket, amiket föltettek, mik a egyéb húzóerők, és azt is szeretném kérni a, az szervezetünktől, amely a tanulmány készítésével foglalkozott, hogy egy picit pontosítsa az adatokat, és esetleg vonja le következtetéseket. Hát mi politikusok kaphatunk információkat, de indikációkat is kell, hogy adjunk. Hát nekem személyesen ugye nincs lehetőségem arra, hogy részletesen beleássam magam ezekbe a kérdésekbe, és megértsem a kérdéseket pontosan. Nagyon tetszik a tanulmány, de ugye nekem nem lesz időm arra, hogy ezt részletesebben tanulmányozzam. Először is megkérdezném, kérdezném, kérném azt, hogy aki megrendelte ezt a tanulmányt, az lépjen tovább, és kérjen következtetések levonását is. Méghozzá gyorsan, hiszen el kell, hogy fogadjuk a rendeletet, ez is szerepel itt a tanulmányban, az ajánlások között, hogy minél előbb kerüljön elfogadásra a rendelet. Edith kiváló munkájához plusz támogatást tudnánk kapni. Úgyhogy köszönet a munkáért, kérem, hogy adjon választ a kérdésekre, és aztán biztos, hogy vissza fogunk térni erre a témára, amikor az irodától megkapjuk a kért hát információkat, tessék. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a kedves megjegyzésekért. Először is a magában a tanulmányban találnak részletesebb adatokat, ahogy mondtam, végső revíziót végzünk. 200 oldalas maga a tanulmány, úgyhogy tényleg tartalmazni fog sokkal részletesebb információkat és részletesebb információkat ahhoz képest, mint amit itt be tudtam mutatni. Az a kérdések, amelyeket felvetettek, ezek bonyolultak. Valószínűleg egyikre se tudok választ adni, de azért néhány megjegyzésem lenne. Herzog asszonytól az első kérdés, hogy mennyiségben határozzuk meg, ugye talán úgy fogalmazhatnánk, hogy a szociális gazdasági előnyöket, amit a gyors széles fog biztosítani. A dokumentumban szerepel utalás erre, illetve egyéb tanulmányokra történik utalás, ami ezen a területen született. Az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt készített ilyen jellegű tanulmányt, és ott szerepelnek az értékek, elemzések, többféle mérési lehetőséggel, lehetőséget alkalmaztak, hogy például a fogyasztók számára milyen hozzáadott értéket biztosít a szélesebb szociális-gazdasági szélesebb értékkel foglalkozik több tanulmány is, itt igazából az extra értékkel, a plusz értékkel foglalkoznak ezek a tanulmányok, amelyek a gyors szélesából származnak. Elég jelentős számokat tartalmaz, de egyetlen ilyen tanulmány van. A módszer az egész jó, de azért úgy gondolom, hogy még itt sok kérdőjellel állunk szemben. Fölvetette a videót, hogy mi fontos Európa számára, milyen kapcsolatok állnak itt fönn. A videó tekintetében nagyon sok változás van, például a fölbontás, elterjedése, interaktív megoldások. Nem kéne megfelelkeznünk Európában egy dologról. Néhány évvel ezelőtt a Média 2007-es programról készítettünk tanulmányt a bizottság számára, és itt az audiovizuális médiával foglalkoztunk Európa tekintetében a fragmentáció miatt, a több tagország és több nyelvi csoport miatt audiovizuális tartalmakat gyakorlatilag csak egy országcsoportra és egy nyelven tudtunk készíteni. Nagyon ritkán készült több nyelvcsoport számára és teljes Európa szerte terjesztendő videotartalom. Ez egy általános kérdés az audiovizuális média tekintetében. Mi a széles sáv tekintetből köz, közelítjük meg ezt a kérdést, de azért foglalkozni kell ezzel az aspektussal is. ugye vannak olyan országok, ahol nem mindenki angol anyanyelvű. Az általános tendencia az, hogy sokkal több film készül Európában, mint Hollywoodban, de sokkal kevesebb pénzt szerez ezzel. Ez a fragmentációs kérdés komplex, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Más infrastruktúra előkészítési ipari kérdésekkel nem igazán tudok én foglalkozni, majd esetleg a kollégám reagál erre a kérdésre. De Castillo asszony feltette a kérdés, hogy milyen más tényeket kell figyelembe venni az internet hozzáférhetőség tekintetében. Nagyon sok tényezővel kell itt foglalkozni. Ha megnézzük Koreát, itt is gyönyörűen teljesít, minden négyzetméterre nagyon jól néz ki. Ők nagyon széles aspektusban, és átfogó módon közelítik meg a kérdést a kormány részéről is. Minden területtel foglalkoznak, és így jó eredményeket tudnak felmutatni. Nem csak arról van szó, hogy támogatást adnak az infrastruktúra kialakítására, hanem például az elektronikus kormányszolgáltatásokat, közigazgatási szolgáltatásokat támogatják, első helyen állnak az egész világon e tekintetben. Nagyon sok intézkedés hoznak azért, hogy jól teljesítsenek. A felkészült, képzett szakemberekre is szükség van, ezt is meg kell vizsgálni illetve hogy a teljes lakosság számára kell megfelelő szolgáltatásokat és hozzáférést biztosítani. Például a digitális analfabetizmus is egy kérdés. Például a PC tulajdonlás is eltér az egyes országokban. Hát az egyik alapfeltétel az internet használatnál ugye a számítógép rendelkezésre állása. Tehát vannak olyan válaszok, amelyeket meg tudunk határozni statisztikailag. Ha megnézzük az Egyesült Államokat, bizonyos tényezők tekintetében nagyon nagy előnyük van. Ott indult az internet, ott indult ez az iparág, ott van a leginkább felkészült szakembergárda, hatékony van alakították ki a gyártási hátteret is. És a promóció, hogyha így, tudom, így fogalmazhatok is, konzisztens, tehát nagyon fontosak ezek az ösztönzők. Az elkormányzás, az egészségügy, az intelligens városok nem igazán nagyon nagy igényt jelentenek technikai szempontból. Ugyanakkor valószínűleg egyre fontosabb szerepet fognak játszani, itt nem tudok számokat mondani, de valószínűleg nagyon fontos lesz, hogy itt előrelépés történjen. A számítógépek hozzáférhetésére visszatérve, Koreával kapcsolatban mondanám, hogy az egyik olyan tényező, ami tíz évvel ezelőtt lökkést jelent, hogy a széles sávot támogatták, de hasonlóan támogatták a PC-ket is, alacsony áron, olcsón biztosították a lakosság számára a számítógépes hozzáférést, és ez felerősítette ezt a ciklikus fejlődést. Ennek asszony megjegyzéseire rátérve, remélem, hogy a magában a jelentésben nagyon sok plusz információt fognak találni. Ez egy nagyon hosszú tanulmány. Sok információt majd megtalálnak benne. Hogy ezek az országok, amelyek a középen szerepelnek, középen teljesítenek, hogy miért ott vannak. Nagyon sok tényező szerepel itt. Az Egyesült Államok esetében például a penetráció tekintetében az árak fontosak. Amikor valami drága, akkor megpróbálunk ebből kevesebbet vásárolni, amikor olcsó, többet vásárolunk. Az előnyük valószínűleg abból indul, hogy alacsony a széles sávú hozzáférés, és a fogyasztók ezt ki tudják fizetni. A minőség általában jó, ez más tanulmányokból is kiderült, a nagysebességű szélesávú hozzáférés elérhető. Persze vannak különbségek, de nem nagyobbak ezek a különbségek, mint a világ más részén. Azt hiszem, hogy az, az üzenet, a fő üzenete ennek a tanulmánynak, hogy ez egy komplex ökoszisztéma, a sebesség kulcsfontosságú elem, de nem csak erről van szó. Azt hiszem, hogy ezzel, amennyire tudtam, választattam ezekre a bonyolult és távolba mutató kérdésekre. Köszönöm. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a tanulmány készítőinek, és a tematikus osztály képviselőinek köszönet azért is, hogy előre vetette ezt a lehetőséget. Ugye egyrészt részletesebb információkra van szükségünk, másrészt összefoglalóra is szükségünk van. Hát a 250 oldalt végigolvasni, azt lehet, hogy majd másra bízzuk, és valaki majd összefoglalja a lényeget. Köszönet minden kollégának, aki itt maradt mostanáig. A következő üléseink szeptember 25 ittre és délelőtt délután, és 26-a délelőtt együttes ülés Envi itre